én nem tudok szavazni. Prego l'onorevole Cofferati. Cofferati úr. Probléma, non funziona l'apparecchio. Igen, az én szavazógépem sem működik. Szeretném, hogyha e, mellette leadott szavazatomat e, feljegyeznék. Rendben, természetesen következik ugyanazon eljárás keretében a TICAU jelentés, az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság kötött a légiszolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás témájában. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő a Fandenkamp jelentés, ugyanazon egyszerűsített eljárás keretében az EK és Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein között mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A jó jelentés a következő ugyanazon eljárás keretében Liechtenstein csatlakozása az EU-Svájc megállapodáshoz mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk ezt a jelentést is. A következő egyszerűsített eljárás keretében a Holmeier jelentés Liechtenstein csatlakozása az LK Svájc megállapodáshoz. A menedékök témájában mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Következik, megint csak az egyszerűsített eljárás keretében, a Makovei jelentés EU-Brazília vízum megállapodás témájában. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő következik, egyszerűsített eljárás keretében Encsú úr jelentése, EU-Brazília, e, a diplomáciai vagy hivatalos útlevélre rendelkezők vízumja témájában mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő jelentés egyszerűsített eljárás keretében a Gebhardt asszony jelentése, a szolgáltatás irányel végrehajtása, szavazásra bocsájtom mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Következik a az Európai Parlament küldöttsége a Egyeztető Bizottságban. Az autóbusszal közlekedők jogai a Kancsen jelentés nevet viseli ez. Szavazásra bocsájtom, név szerint szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy meggyőző többséggel elfogadásra került a jelentés. Gratulálunk az előadónak! Parancsoljon. Elnök asszony, nem működik a szavazógépem. Bene, ne prendiamo nota e manderemo i Rendben, feljegyeztük, megpróbáljuk eh, orvosolni a helyzetet. Minél hamarabb következik a képviselő asszony. Grazie. Devo aver perso la mia carta di voto ieri sera. Elnök asszony, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a szakbizottságban hagytam a szavazókártyámat, még keresem, de kérem, jegyezze ezt fel, hogy tartózkodom a kancsán jelentése kapcsolatban. Rendben, feljegyeztük ezt is, képviselő asszony. Tehát, ahogy mondtam, a Kelenen jelentés következik új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények témájában. és szavazásra bocsájtom. Az első blokkot, blokkokban szavazzunk, részekben szavazzunk, három részben szavazzunk, név szerinti szavazzunk az első részről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész. Megnyitom a szavazást. Név szerint. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Ről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy a harmadik részt is elfogadtuk. az Európai Bizottság így módosított javaslatáról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy elfogadtuk. Az eh, jogalkotási eh, állásfoglási javaslatról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és megállapítom, hogy elfogadtuk ezt a jelentést. Gratulálunk az előadónak. Következik a Léne jelentés, megerősített együttműködés az egységes szabadalmi oltalom létrehozása területén. Név szerinti szavazásra bocsájtom ezt a jelentést, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és megállapítom, hogy elfogadtuk a jelentést. A következő a belet jelentés, az élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségi szintje ügyében Szilveszkő úr, parancsolja. Igen, elnök asszony. Véletlenül mellette szavaztam a léne jelentés mellett, pedig ellene akartam szavazni, úgyhogy kérem ezt vegye figyelembe. Köszönjük, képviselő úr, feljegyeztük a jegyzőkönyvbe, köszönjük. Tehát, folytatva, nem, parancsoljon. Pitele úr. Comunicare ho votato erroneamente a favor. Igen, szeretném elmondani, hogy megint véletlenül mellette szavaztam, pedig tartózkodni akartam. Prego, presidente! Prego! Parancsoljon! Basta. Parancsoljon, elnök úr! Sí? Error en la votación, mi voto es contra. Nos, én is hibáztam, mellette, ö, szavaztam, pedig ellene kellett volna szavaznom. Prego, presidente Aguiar! Parancsoljon, elnök úr. Igen, elnök asszony. Elnök asszony, szeretném, ha följegyeznék, hogy azonnal szavaztunk az előző szavazás után, és szeretném, hogyha fölvennék a jegyzőkönyvbe, hogy ellene szavaztam. Nem tudtam szavazni, de ellene akartam szavazni. Szeretném, felhívni a parlament figyelmét arra a tényre, hogy ez az állásfoglalási indítvány az Egységes Szabadalmi Oltalomról március 8-ai bírósági döntéstől függ. Úgyhogy azt javasolnám a parlamentnek, hogy halasszuk el a szavazást az egységes szabadalmi oltalomról, amíg a bíróság nem dönt ez ügyben. No, l'onorevole Silvestris, possiamo procedere quindi alla... Igen. Akkor folytathatjuk, a belet jelentésnél tartottunk. Szavazásra bocsájtom az első módosítót mellette. Kérem emeljék fel a kezüket. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. De ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. Tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és valóban nem fogadtuk el az első módosítót. Egyértelmű többséggel elutasították. 32-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30 módosító az Iparügyi Bizottságtól. Együtt szavazunk róluk mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Belet úr egy szóbeli módosító indítványt szeretne. Nem? Mégsem? Nem? Értelmét vesztette? Nem. Vagy mégis? Szóbeli módosító indítványt szeretne beterjeszteni? A 33-as módosító az parancsoljon Belett úr. Thanks, sir. Köszönöm Elnök asszony, szóbeli módosító a gazdák kompenzációjáról, köszönet az a kezdeményezésre, következőképpen hangzik. A bizottság már 2012. márciusig beterjeszt egy jelentés az Európai Parlamentnek és a tanácsnak, arról, hogy megfelelő mechanizmus jön létre a gazdák kompenzációjára, akiknek a takarmányait a maximum szint fölött szennyeződés érte, és nem tudta piacra vinni termékeit a szennyező fizet elv alapján, és amennyiben szükséges jogalkotási javaslat is eh, készül, hogy ilyen mechanizmus felálljon. Öt frakció közösen terjesztette be ezt az intézményt. Grazie. Cis Köszönjük Belet úrnak. Van-e valakinek ellenvetése a szóbeli módosítóval kapcsolatban? Nem, akkor szavazásra bocsájtom. 33-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. szavazásra bocsájtom. A bizottság így módosított javaslatát, név szerint szavazunk erről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy elfogadtuk. A jelentést az állásfoglalás, jogalkotási állásfoglalási javaslat tervezetről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy meggyőző többséggel elfogadtuk ezt az állásfoglalást. Gratulálunk az előadónak. Most pedig következik a szavazat, magyarázat, miután a képviselők elhagyták az üléstermet.